Kedves barátaim, hölgyek és uraim, kezdjük meg a mai ülésünket. December 3-a hétfőt írunk. Napi rendet kell elfogadnunk, ha nincsen más megjegyzés, akkor ezt így is tekintjük. Nem látok senkit jelentkezni. Így következő napi rendi pontként bejelentéseim sincsenek. Törjünk, térjünk is rá a hármas napi rendi pontra. Korábbi november 5-e ülés jegyzőkönyvének elfogadása, hogyha senki nem jelent be tiltakozást, akkor azt az ülés végén elfogadottnak tekintjük. Négyes pont. Elektronikus szavazás következik. Első téma közszféra információjának további felhasználása átdolgozott változat. Ügyrendi kérdés, parancsoljon. Nem tudom, hogy ügyrendi kérdés, inkább információ. Azt szeretném tudni, hogy vajon nagyon szükséges délután, hétfőn délután négykor szavazni? Én ma reggel egy órakor indultam el, hogy ide jussak szava, szava, szavazni ha később lennének a szavazások kedden vagy szerdán, az lehet, hogy alkalmasabb lenne. Nem szeretném, hogyha miattam megváltoztatnak a szabályokat, de kérném, hogy gondoljuk át, és hogyha a többség úgy szavaz, akkor az, ezt én elfogadom még akkor is azt jelenti, hogy ha, ha még akkor is, hogy ez nekem azt jelenti, hogy egy, reg, hajnali egykor kell elindulnom. Köszönöm szépen. Kedves barátaim, mondja az elnök. Ez egy másik lehetőség volt, hiszen nem volt időnk, illetve az volt a lehetőség még, hogy jövő héten Strasbourgban ülünk össze. Ha Vá tehát választanunk kéne arról, hogy jövő héten szavazunk-e, jövő hétfőn, akkor úgy tűnt, hogy a hétfői brüsszeli időpont talán alkalmasabb, de lehet, hogy önök közül sokaknak ez nem felel meg, ezt meg is értem. És még nagyobb lenne az elégedetlenség, hogyha hétfő este Strasbourgban szavaznánk, arra nagyon nagy lenne a tiltakozás, nem szavazunk Strasbourgban, és ez az idei utolsó ülésünk. Többet már nem terveztünk, nagyon sajnálom, Son. Két rossz közül kellett választanunk. próbáltuk a legjobbat kiválasztani ebből. Nos, kezdjük meg a szavazást közféle információinak. szavazás következik. Nagyon jól kezdődik az ürés a saját nyelvbotlásommal, mondja az elnök, tehát megnyitom a próbaszavazást. és le is zárom a tesztszavazást. Köszönöm szépen! jelentés tervezett közszféra információinak további felhasználásáról, átdolgozatot. Változat, Otis kollega munkája, A kompromisszumos módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 151, Libe 24, ki van mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Imko 38, mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 155, 154, 153, azonos eh, módosítók mellette, ellene ezt ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 2B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 172 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 176 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe 25 mellette ellene ezt ellenőrizzük, Libe 25 tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 179 D mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 189 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 190, és IMCO 43 me- mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 191 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33 mellette ellene ellenőrizzük. 33-as módosítás, lezárom a szavazást. Elutasítottuk hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 34 és Libe 30 együtt, mellette, ellene, tartózkodás, el, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 197, 198 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Nem volt világos. Lezárom a szavazást. és elfogadtuk. Most pedig a 199-es következik, Imkó 44 mellette, ellene. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 201 és 45 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 200-as, 202 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 202-est. És lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 36 mellette ellene tartózkodás, ezt is ellenőrizzük. 36-as módosító, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 205 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Imko 47 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, IMKO 47. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 206 és Libe 31 ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 37 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 207 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 209 és Imkó 48, Libe 33 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe 34 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 210 mellette ellene elutasítottuk. 213 és Libe 37 és IMCO 49 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 2.14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2.15, Imko 50, Libe 38 egy, eh, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2.17, Imko 51 és Libe 39 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük elektronikusan, tehát 217-es módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 219 Imko 52 Libe 40 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, Libe 41 mellette ellene tartózkodás még egyszer, Libe 41, mellette, ellene, elfogadtuk. 220 és Libe 42 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük elektronikusan. 220 és Libe 42. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Imko 53 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 221 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 222D, 223D mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Libe 43 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Imko 61 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 239-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, Imko 69 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Libe 47 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 255 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 256 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 257 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 45 mellette ellene ezt ellenőrizzük. 45-ös módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 46 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük még egyszer. 46-os módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 258D mellette, ellene. Ezt ellenőrizni kell. Lezárom a szavazást elutasítottuk, 47 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, inkor 73 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Kult 16 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, Imko 75 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Ket, tízes kompromisszum mellette Elnézést. 261-esről szavazunk, 261-es módosít, módosító az IMCO 75 után, amit elfogadtunk. 261, mert a 260-at ki kell hagyni. Tehát 261-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk IMCO 77 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadó, 273 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 49 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadók, kult 17 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 3.13-as következők és az IMKO 88 együtt mellette ellene ellenőrizzük. 3.13-as módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3.18 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, 318 as Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 3.19 és Imko 90 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es, Imko 6, Libe 4 és 3-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizik elektronikusan. Lezárom a szavazást. El. Elfogadtuk. Libe 5 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, D kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 72 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Inko 8 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 73 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük elektronikusan. Ötös módosító. És lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Imko 10 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette, ellene tartózkodás el, elutasítottuk, Libe 9 mellette, ellene, elfogadtuk, elnézést, elfogadtuk, most pedig a 9-es következik, mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, 9-es módosító, és lezárom a szavazást. Igen, 9-es módosítóról van szó. Megint csak, nem a Libe 9-es, hanem a 9-es számú saját módosítónk. Megint elmondom. A 9-es módosítót ellenőriztük elektronikusan. Úgy van. És zárom a szavazást. Elfogadtuk. 82 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 84 és Libe 11, Imko 14 mellette, mell- ellene, tartózkodás elutasítottuk, F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 90 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 91 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 89 és Libe 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 103 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 104 mellette le. Ezt ellenőrizzük. 104-es módosító. es tehát lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egyes I, I kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 119 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kult 3 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 120-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 17 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kult 4 mellette ellene ezt ellenőrizzük. Kult 4-es módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Imko 22 mellette, ellene. Elfogadtuk. 122 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 124 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 127 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 128 mellette, ellene. 128-ashoz szavazunk, maga nem szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 129D és IMCO 27D együtt mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Imko 28 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette, ellene ezt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk 22 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, el kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, IMKO 29 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 133 és IMKO 30 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 25 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan, 25-ös módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 138 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kult 6 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, kult 6-os tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Imko 34 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 149, Imko 36, Libe 22, mellette, ellene, ezt ellenőrizzük elektronikusan, három módosított együtt, 149, milyen kör? Lezárom a szavazást, elutasítottuk, Libe 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 150-es IMCO, IMCO 37 mellette ellene. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most pedig a végső szavazás következik. Név szerint Megnyitom a szavazást. Szavazunk tehát az egész anyagról. Kérem szavazzanak. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk az előadónak, most pedig megszavazzuk az intézményközi, intézményközi tárgyalásokra való kerülést 69-es C szabály értelmében, név szerint. Megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Köszönöm szépen. Nagy támogatást élvez az anyag, gratulálunk az előadónak. Önök is tudják, hogy a tárgyalásokat a lehető leghamarabb el tudjuk kezdeni, ezért fontos volt szavazni a kérdésben, még az idén nagyon sajnálom, hogy ez így történt. De a kezdetektől így, ter- így tervezték ezt az ülést, nincs ebben tehát semmi szokatlan. A jelentéstevő kért szót, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak szeretném megköszönni a társjelentéstevőknek, valamint az ő munkatársaiknak és az ITRE titkárságának az együttműködést, amely rendkívül gyümölcsöző volt. Köszönöm a segítségüket, és remélem, hogy végül sikerül a parlament álláspontját határozottan képviselnünk majd a tárgyalások során. Köszönöm még egyszer mindenkinek, aki segítette a munkát. Köszönöm szépen, kedves kolléga! Térjünk át a következő napi rendi pontra, ötös napi rendi pont. A nukleáris létesítmények leszerelésére és a radioaktív hulladékok kezelésére irányuló célzott pénzügyi program létrehozása. Ez a jelentés tervezett címe. Péter Korumbasev kolléga a jelentéstevőnk. Kezdjük is azonnal a szavazással. 4-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 17 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5-ös és 6-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. Elfogadtuk. Rendben, ellenőrizzük a 18-ast, nem is rossz ötlet. And I close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 20-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 21 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 22 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, hármas módosító kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva, az egyes módosítóra vonatkozó kompromisszum az EU-s társfinanszírozásról mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 27-es módosító mellette, ellene ellenőrizzük, ellenőrizzük a 27-est, lezárom a szavazást, elutasítva 28 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 30-as mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. A 30-ast ellenőrizzük. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva 10-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 11 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 11-est. A 11-est ellenőrizzük, kedves barátaim. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes. Kettes módosító kompromisszum 15-ös hivatkozásra mellette ellene tartózkodók elfogadva, kettes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. Zárószavazás, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást, és le is zárom a szavazást. Köszönöm szépen! Nagyon nagy támogatást kapott a jelentéstervezet, gratulálunk a jelentéstevőnek. Mint ahogyan önök is tudják, amikor költségvetési kérdéshez kapcsolódik az ügy, akkor még egyszer elvileg szavazunk el a plenárison is. Minden költségvetési témában újra szavazunk a plenárison. Nem lehet azonnal megkezdeni a tárgyalásokat a szakbizottsági szavazást követően. Megyünk tovább a napirendben a szomszédsági fejlesztés és nemzetközi együttműködési eszköz tevékenységeit az Euratom szerződés alapján kiegészítő európai nukleáris biztonsági eszköz létrehozása. Vladimir Urucsev kollégánk a jelentéstevő, 19-20-21-es, 22-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 26 mellette ellene ellenőrizzük. Kérem, emeljék a kezüket, kedves barátaim, mert különben nem látom, hogy mi az eredmény. 26-os. Lezárom a szavazást. Elutasítva 28 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, tízes módosító első rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 57 és 10-es második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük rendben. 57-es és 10-es második rész. Lezárom a szavazást. Elut- elutasított. Hármas kompromisszum. Mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 61-es mellette, ellene, ellenőrizzük, 61-es módosító. 61-es módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 12 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 62 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 67 mellette, ellene, tartózkodók ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 68 mellette, ellene, ellenőrizzük még egyszer, 68-as, 68-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 69 mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Hatvankilenc. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 71. Mellette ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Szóbeli módosítás következik. Van-e valakinek kifogása a szóbeli módosítás ellen? Négy kollégára lenne szükség adott esetben, de senki nem ellenzi. Jó, akkor szavazunk a szóbeli módosításra mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 74 mellette, ellene tartózkodók Ellenőrizzük, mert nem látom a kollégák kezét. 74-es. 74-esről szavazunk. Lezárom a szavazást, és természetesen elutasítottuk. Úgyhogy kérem önöket, emeljék fel a kezüket. 74-es volt ez, de a 12-es jön, mellette ellen tartózkodók elfogadva, egyértelmű volt ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 16 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 17 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 17-es. Rendben, a 17-esről szavazunk. Lezárom a szavazást elutasítva. 16-os és 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 78 mellette ellene ellenőrizzük a 78-ast, a 78-asról szavazunk, lezárom a szavazást. Elutasítva a 79 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük, ellenőrizzük a 79-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva 80-as mellette, ellene. Ugyanaz a többség, úgy tűnik, de azért ellenőrizzük, a 80-asról szavazunk. A 80-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 81 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 82, 19, 24-es és 2-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 83 és 49 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, a 83-ast és a 49-est ellenőrizzük? Rendben. Ha ez a kérés, akkor ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 26-os, a 8-as együtt, mellette ellene tartózkodók elutasítva, egyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, 23 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 25 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 25-öst. A 25-ösről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva 27 mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük a 27-est, a 27-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 31 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 2-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 32 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 44 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6-os mellette ellene ellenőrizzük. A hatos módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 7-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 45-46 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 47 mellette, ellene Ellenőrizzük a 47-est. A 47-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 50 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 51 mellette, 52 mellette ellene tartózkodók elfogadva, és a záró szavazás következik a módosított Jelentéstervezetről név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. Lezárom a szavazást. Nagyon szépen köszönöm. Egyértelmű támogatást kapott a szöveg, gratulálunk a jelentéstevőnek. Tisztelt elnök úr! Észrevettem, hogy az előző szavazás alkalmával a közszolgálati információkkal kapcsolatosan. A 232-es módosítomról nem szavaztunk. Szeretném kérni, hogy erről szavazzunk. Az új 5A bekezdésről szól ez a módosító. A 232-es módosítóról van szó. Eh, eh, a titkárságunk ellenőrzi, és a következő szavazás után visszatérünk erre a kérdésre, mert egy kis időre van szükségünk. Elnézést kérek, ellenőrizzük, hogy miről is van pontosan szó. Haladunk tovább a napi rendben az egységes piacra a vállalkozások köztük a kis és középvállalkozások versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozása. Patricia Toje kollégánk és alelnökünk a jelentéstevője ennek a témának. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 22 mellette ellene ellenőrizzük a 22-est. 22. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 23 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 156-os mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. 156-os. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 157 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 158 mellette ellene. Ellenőrizzük. 158-as. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 25-ös mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 26-os mellette. Ellene. Ellenőrizzük. 26. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 171 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 188 mellette ellene tartózkodók elutasítva 189 mellette, ellene, ellenőrizzük a 189-est, lezárom a szavazást. Elutasítva. Harminckettő mellette, ellene, tartózkodók, nem emelik fel a kezüket, úgyhogy ellenőriznünk kell. 32-es. A 32-esről szavazunk. Most rendben van. A jelentést is szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva. 190 és 33 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 212 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 44 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 45 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 213 mellette, ellene ellenőrizzük a 213-ast. 213, lezárom a szavazást. elutasítva. 46 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 47 mellette, ellene. Ellenőrizzük. 47, 47-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 2.17-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 218 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 219 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítva. 220 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 221 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 222 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 223 mellette ellene. Ellenőrizzük a 223-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 224 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 225 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 15, 50-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 226 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 60-as mellette ellene ellenőrizzük a 60-ast. A 60-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 61 mellette, ellene. Ellenőrizzük ezt is. Ellenőrizzük a 61-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva 64 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. 64. Ellenőrizzük a 64-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 67 mellette ellene tartózkodók elutasítva, négyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, Hatos kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, 75 mellette ellene tartózkodók elfogadva, hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 89 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 94 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 95 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, tizenegyes kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, tízes mellette ellene tartózkodok elfogadva, tizenegy mellette ellene tartózkodok elfogadva, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, 13 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 14 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 106-os mellette ellene tartózkodok elfogadva, 107 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 15-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, 113 mellett ellene tartózkodók elfogadva, 16-os kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, 17-es mellett ellene tartózkodók elfogadva, 117 mellett ellene tartózkodók elfogadva, 18-as mellett ellene tartózkodók elfogadva, 121 mellett ellene tartózkodók elfogadva, 17 mellett ellene tartózkodók elfogadva, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 124 mellette ellene tartózkodók elfogadva, valaki tartózkodott, láttam ám, 126 mellette ellene. Ellenőrizzük a 126-ost. 126. 126. Lezárom a szavazást. Elutasítva 130 mellette, ellene Ellenőrizzük a 130-ast. A 130-asról van szó, 130-as. A 130-asat ellenőrizzük, igen. Igen, igen, nem tévedtem, mondja az elnök, 130-as. Lezárom a szavazást, elutasítva. 131 mellette, ellene, ellenőrizzük a 131-est. 131. Lezárom a szavazást, egyértelműen elutasítva. 138 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 139 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 139-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 142 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 144 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Nem egyértelmű az eredmény. Egyértelműen elutasítva, 144 mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük a 144-est. 144. Lezárom a szavazást. Elutasítva a 145 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 145-öst. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 146 mellette, ellene, ellenőrizzük a 146-ost is. 146-os. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. A zárószavazás következik, név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva mégpedig nagy támogatással. Köszönöm szépen, és gratulálok a jelentéstevőnek. We go back. Most pedig. Igen, hölgyem, parancsoljon. Mikrofonon kívül. Csak meg szeretem köszönni az árnyék jelentéstevőknek a munkát. Azért kértem szót, hogy a következőt mondjam el. Abból, amit hallunk, az INKOS szakbizottság, amely átveszi majd a munkánkat, ők nem annyira támogatják azt a nyitottságot, amit viszont mi eh, tapasztaltunk. A jelentéstevők részéről is nagyon sokat dolgoztunk együtt, azt halljuk tehát, hogy az inkor nagyon le fogja szűkíteni a megközelítést. Én arra kérem tehát a kollégákat, hogy akinek lehetősége van arra, hogy befolyásolja az inkóban a határozatokat, az támogassa a mi megközelítésünket, támogassa a munkát, amit végeztünk. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök, köszönöm az előadasszonynak, Patriciának. Nagyon fontos megjegyzés volt, mert kizárólagos kompetenciánk van az egész KKV-ket illető részt illetően, ezért alaposan kell ezt ellenőrizni e, az IMCO szakbizottsági szavazáson kívül, és utána kerül a plenáris elé, és akkor a plenáris az elejétől kezdve mindenre szavaz. Igen, igen. Ám az IMCO-ban előre kell menni mindenféle szavazások nélkül. Köszönöm szépen a megjegyzést Patriciának nagyon fontos volt, most pedig visszamegyünk Kiriotis kollega jelentésére, és kolléganőnk megjegyezte, hogy vissza kell térnünk a 232-es módosításra, 232, ellenőriztük, önnek igaza van, asszonyom, valóban szavazni kell róla. Kérem tehát, hogy mindenki keresse meg a szavazó listájában Szilikiotis kollega jelentését a közféra információinak további felhasználásáról, és abban a 232-es módosítót keressék meg. Előtte van az IMCO 61, utána a 9-es kompromisszum. A 232-esről kell még szavaznunk amelyet Reda asszony nyújtott be. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elutasítottuk. Köszönöm szépen tehát, hogy emlékeztettek, valami nem volt pontos. Köszönöm, kedves kollégák! A legtöbb téma eljut a plenáris elé hiszen költségvetési ügyekben ez így szokás, így fontos. Hogyha most kimennek a teremből, mivel karácsonyi fogadás lesz, és nem lesz idejük már visszatérni, akkor kellemes karácsonyt kívánunk Önöknek. Vagy kellemes karácsonyt kívánunk, vagy jöjjenek vissza egy óra múlva. És akkor itt karácsonyi fogadás lesz. Most pedig napi rendünk következő témája kerül sor, ami pedig egy tanulmány. A Stoa mutatja be, saját tanulmányát, az orvosi és fejlesztési célú 3D bionyomtatás című tanulmányáról, és meg is vitatjuk majd a témát. A tanulmány részletesen áttekinti a 3D-s bionyomtatás technológiás jövőjét, és elemzi annak hatását nagyon fontos téma ez az Európai Unió kutatásában, hiszen szociális, etikai és társadalmi szempontokat is érint. A tanulmány elérhető a parlament honlapján, és itt van vendégelőadónk, Christopher Cornen úr, a Karlsruhei Technológiai Intézetből, hadd kérjem meg, hogy tartsa meg előadását, parancsoljon. És szeretettel köszöntjük az Európai Parlamentben. Well, if, uh, if anybody should leave immediately. Hogyha nem megy el senki se azonban, akkor kérem, hogy most menjenek el, különben nem, tudunk, nem tudjuk megkezdeni a tárgyalást. Az EU kiberbiztonsági ügynökségéről lesz majd szó később, az ülés végén. Tehát az ülés végén az EU kiberbiztonsági ügynöksége lesz jelen, és Angelika Nibler, és akkor megváltoztatjuk a sorrendet, hiszen önnek el kell mennie. Rendben van akkor némi információ a kiberbiztonsági ügynökségről, és utána megkérjük a e, megjelent előadót. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Nagyon-nagyon röviden szólnék csak hozzá, hiszen a múlt héten már beszámolhattam a kiberbiztonság témájáról, illetve a helyzet állásáról. Az ülésünk után a múlt héten volt még egy háromoldalú egyeztetés is, sok kérdésben sikerült közelíteni az álláspontunkat, de még van néhány téma, amit nem sikerült lezárni. A jövő héten, hétfőn Strasbourgban lesz az utolsó háromoldalú egyeztetés, mindannyian nagyon bizakodóak vagyunk, azt illetően, hogy kompromisszumot tudunk kialakítani, de főként a kötelező tanúsítás területén, az, az irányítás területén vannak még nyitott kérdések, valamint a vulnerabilitások területén. Ez a három nyitott pont, de mint egyik fél készen áll arra, hogy kompromisszumot kössünk, tehát hétfőn lesz ennek az évnek az utolsó három oldalú egyeztetése, nagyon bizakodó vagyok, és több mondandóm nincs is. Thank you very much. Thanks. Köszönöm szépen. Ez a 13-as napi rendi pont volt. Van-e bárkinek hozzászólni valója? Ha nem, akkor visszatérünk a 8-as témára, a STOA előadására. 3D-s additív biotechnológiai gyártás parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy megtiszteltetés, hogy bemutathatom a STOA előadó tanulmányát amelyet a Dario Temporum kérdésére vált. A Talász és Ratanau Institútban itt van mellettem még kollégám, akivel szívesen válaszolunk majd az önök kérdéseire. Miért fontos az additív biotechnológiai gyártás, és mi ebben a kihívás? Előadásunkat a biotechnológiai alkalmazásokra hegyeztük ki. Ez e- elsősorban a biotechnológiai adalékanyagok gyártásáról szól, biológiai anyagok használatával, másfelől pedig mindenféle gyógyászati felhasználást vizsgálunk, például a végtagpótlást. Az gyógyászatban és azon kívül tehát kettős felhasználást vizsgálunk. A BioAM, ahogy ezt rövidítjük, személyre szabható megoldásokat kínál, például a végtagpótlásban, fogászatban, költségcsökkentést, minőségi fejlődést lehet vele elérni, illetve hasznos még a decentralizációt illetően, illetve változásokat okoz az értékláncban sokat várunk még a jövőt illetően a feladat, a, az eljárástól, a nem csak orvos területen, hanem a emberen végzett nem terápiás szélű beavatkozásokban is. Olyan embereknél, akik nem egészségügyi problémájuk vannak de azt még nem tudjuk, hogy a szociál, társadalmi és etikai szempontokat hogyan tudjuk megoldani arra jutottunk, hogy az EU szakpolitikái fontos szerepet játszanak az ilyen technológiák fejlődésében. Ezért a tanulmányban az utolsó fejezetében három szakpolitikai kérdést választottunk ki, szabályozói kérdést, aztán az előnyöket megosztását, illetve a lakosság bevonását, illetve az állampolgárok által motivált innovációs kérdéseket mindegyik megoldásra kidolgoztunk két alapvető megoldást. Az első a szabályozási kérdésekkel foglalkozik, és itt két opciót dolgoztunk ki, amelyek egymást felváltják specificitásukban, szabályozás és sebességi kérdésekben egyfelől az egy, egyelő hozzáférés próbáljuk elérni a felhasználók számára, és a másik esetben pedig egyes megoldásokra koncentrálunk, hogy a jogszabályalkotás az innovációval lépést tartson, Kicsit lassú a kivetítő. A másik pedig az előnyök elosztásának kérdése, ahol az alkalmazásokat nézzük meg, és az egyik oldalon a nyitottságot a másik oldalon. Egyelőre két cég van, két amerikai cég van, amelyik nagyon előre haladt a 3D nyomtatás piacán, és mi azzal érvelünk, hogy az EU szakpolitikák egyfelől konkrét applikációkat vizsgálnak meg, másfelől körül megközelítést tesznek lehetővé a kockázatok, a biztonság kockázatok tekintetében múlt héten vita folyt a gyógyászati eszközökről, és azt találtuk, hogy az európai szabályzás egyelőre túl laza, és ez biztonsági kockázatokat teremt például a beültetett eszközöknél, másfelől azonban európai átfogó hálózatot kell létrehozni. És az egyik opció, és a harmadik opció, pedig a közvélemény bevonása és az állampolgárok által indított innováció, ez nem eh, ez, ez, itt csak a forrásokat vizsgáltuk meg, és különbséget tehetünk egyfelől az állampolgárokról, állampolgárok, a, a, akik véleményüket fejezi, fejtik ki a technológiáról, illetve a hosszú távú felhasználás eh, tekintetében eh, egészségügyi szektoron kívül, és nem tudom, hogy önök tudják-e, E, létrejött az állampolgárok innovációs mozgalma, amelynek nagy jelentőséget tulajdonítunk. Nagyon fontosnak tartjuk a nyilvános vitákat, a lakosság bevonását a fejlesztésbe, pár, pár, párbeszéd indításába azért, hogy megelőz, megelőzzük a, fe, a szükségtelen felhajtásokat, és keresünk önálló felhasználásokat, a technológiára nagyon hasznos lehet, különösen a piacíréseknél, illetve szükség alapú további technológiai fejlesztéseknél. De fennmarad a kérdés, hogy hogyan lehet az egyes applikációkat szabályozni biztonsági szempontból. És továbbiakban össze, szeretnénk összefoglalni, hogy milyen hosszú távú potenciálok ö, ö, találhatók az additív biotechnológiai gyártásban. Mindezeket a kivetítőn elolvashatják. Koherens európai megközelítésre van szükség, egy ilyen megközelítés, melynek keretében el kell dönteni, hogy milyen álláspontot akar Európa képviselni az ilyen eredmények tekintetében, illetve a globális verseny tekintetében is. Nem szeretnénk azt mantrázni, hogy az Egyesült Államok nagyon leelőzött minket, de a piacon, egészségügyi piacon már egyes amerikai cégek tért nyertek, ezért nagyon jó lenne azt megvizsgálni, hogy az egész értékláncban Európa milyen koncentrált intézkedésekkel vál, vehet részt. Ezzel kapcsolatban meg kell hozni bizonyos döntéseket, és azért, hogy tovább fejleszthessük a jelenlegi potenciálokat és a piaci rés alkalmazásokat, azt mondjuk, hogy az állampolgárok innovációs tevékenységre kéne célzatan támogatni, és ez nem könnyű, hiszen önök is tudják, hogy amint gyógyászati alkalmazásokról van szó, az állampolgári fejlesztések, laboratórium kívüli fejlesztéseket, mindenféle aggodalmakat támasztanak. Nagyon hasznos lenne tehát ebben az összefüggésben, ha azt mondhatnánk ki, hogy rajta tartjuk a kezünk, kezünket a fejlődéseken és a fejleményeken, és bevonjuk persze a közvéleményt is a konzultációkba. Különösen, amikor a jövőbeni technológiák alakulását illeti, például a szerv szövetek előállítását, amelyet, amelyek már nagy fejlődést érte, de egyelőre még nincsenek piaci alkalmazások, különösen az emberi beavatkozások tekintetében, és nem gyógyászati felhasználásban. Azt mondanánk, hogy az ilyen technológiák nyilvános alkalmazásának megvitatása nagyon fontos, hogy az megfelelő alkalmazásokat, algodalmakat kiküszöböljük, és gyorsabban elmondtam az előadásomat, mint terveztem, de ezt a szöveget kint hagyom a kivetítőn. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, hogy az elnök az előadást, és most, kedves barátaim, kérdezem, hogy van-e valakinek véleménye, kérdése, megnyitjuk a vitát, parancsoljanak. Nagyon új technológiára van szó, de nagyon fontos a jövőre nézve. Mi az önök véleménye? Ibra asszony parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a kiváló prezentációt. Nem akarnék megnyilatkozni a különböző opciókkal kapcsolatosan, inkább csak egy áttekintést kérnék arról, hogy Európa milyen helyzetben van a versenytársakhoz képest a, ezen technológiákat illetően. Előnyben vagyunk, jó kiindulási alapunk van, vagy lehet, hogy az amerikaiak vagy a világ más régiói előrébb járnak már ezen a téren. Tudna nekem erre válaszolni? Okay, thank you. Köszönjük szépen. Van-e még valakinek kérdése? Because we prepared some questions, uh, because you could, if they could be very interesting from the point of view of... Lenne magamnak, nekem is néhány kérdésem, mert uh, talán érdekes ez a téma az étre szakbizottság témai szempontjából is, magas szintű normák a háromdimenziós bio nyomtatás területén. Uh, hogyan lehet a különböző tagállamok közötti a törvényhozásban vagy a jogszabályokban megmutatkozó eh, hézagot kiküszöbölni, mert úgy tűnik, hogy a normákkal kapcsolatos jogalkotás vagy törvényhozás a legfontosabb. Hogyan lehetne ezt a folyamatot kezelni, menedzselni, hiszen nagyon specializált készségekről van szó. A 3D-s nyomtatás egy nagyon specializált terület ugyanis, és vannak kételjeink ezzel kapcsolatosan. Hogyan tudja tovább az Európai Unió a 3D-s nyomtatáshoz szükséges infrastruktúra magas költségeit kezelni, anélkül, hogy egy oligopol piac alakulna ki. Aztán a jogi szempont, a jogi szemlélet is nagyon fontos. Milyen jogi kérdéseket vet fel a 3D-s nyomtatás? Ezt a jövőben mindenképpen meg kell válaszolnunk majd. Nagyon sok bonyolult kérdés kapcsolódhat tehez, és persze etikai megfontolások is érintettek. Jó lenne, hogyha erről is szólna néhány szót. Az ITRE szakbizottság szempontjából talán a legfontosabb kérdés ez utóbbi, és jó lenne, hogyha felvetett kérdésekre válaszolni tudna. Van-e még valakinek kérdése, kedves kollégák, hölgyeim és uraim? Más kérdezőt nem látok, úgyhogy akkor kérem, kezdje meg a válaszokat. Köszönöm szépen az érdekes, érdekes kérdéseket. Mi köröztünk el -e másokat, vagy mások köröztek el -e minket? Európa és más fejlett országok, mint az Egyesült Államok, Japán, van nagyon magas szintű az orvosi ipar, és a 3D-s nyomtatása a bioanyagoknak, illetve az orvosi eszközöknek eh, nagyon sokféle területen kiaknázzák. Nem tudunk tehát megjelölni egy országot, amely vezeti a piacot, de nagyon sok piaci részt eh, ismerünk, emiatt a kormányoknak, cégeknek nehéz olyan e, piaci előnyt teremteni, mert e, a terület nagyon széles. Nagyon nehéz a kormányoknak szabályozni is az, ezt az egész e, bioipart, hiszen olyan sok része van, amelyet szabályozni kell, olyan sok terület van, ahol a fejlesztés zajlik, Vannak helyszínek, ahol az emberek fejlett bioAML próbál, alkalmazásokkal próbálkoznak, és új megoldásokat találnak, találnak, amelyre még nincsen szabályozás. Ezért nagyon nehéz egyértelmű ajánlásokat megfogalmazni, hogy így vagy úgy kell a szabályozásokat kialakítani. Ha megnézzük az opciókat, és a 3D nyomtatás összes területét, azzal válaszolni is tudunk a jogi és szabályalkotói kérdésre. Van néhány jogi kérdés, amelyel bizony foglalkozni kell, és elég gyorsan, de ezek nem könnyűek. Az egyik kérdés például az, hogy ezek a termékeket már használják-e orvosi területen, illetve testen belül, terápiában a helyzet olyan, mint a gyógyszerekkel, amelyeket nagyon gyorsan szabályoztunk, de egyelőre nem állnak rendelkezésre a szabályozási keretek. És ennek az az oka, hogyha megnézzük ezeket a biotechnológiai alkalmazásokat, nem, nem egészen egyértelmű, hogy a jelenlegi szabály, szabályok, hogy ezek implantációk, gyógyszerek vagy orvosi műszereknek minősülnek-e, bioanyagok-e, nem humán anyagok, bioapplikációk, amelyek nem humán anyagokat termelnek, és azon növesztenek szöveteket, nem természetes anyagokból, amely a nem humán és humán anyagok keverékét, vagy alkalmazások keverékét hozzák létre, és ezekre szabályozás még nem létezik, a fogalom se létezik még a szabályozásban, illetve a 3D nyomtatásban az a kérdés, hogy mit szabályoz az IPR, a szoftverte, vagy maga a nyomtatás, vagy az anyagot, és van tehát számos melléklet ennek a jelentésnek. Van számos rendelet is, amely a bionyomtatásra vonatkozik, de egyik sem igazán jó, igazán illeszkedik. Ebben az EU fontos szerepet játszhatna, és megpróbálhatna olyan rendeleteket, szabályozatokat kidolgozni, amely e, lefekteti, hogy hogyan kell kezelni ezeket a bioapplikációkat, biotechnológiai applikációkat, amelyek már e, a piac már használ. És ez válaszolhat a kérdésre is, a jelenlegi szabályozási keret e, és az európai keret közti részt illetően az Európai Unió segíthet más országoknak a saját szabályozásaikat fejleszteni a biotechnológiai nyomtatás terén. Én foglalkoztam a jogi kérdésekkel, átvenni tőlem? A legtöbb kérdésre így lehet válaszolni. Az első kérdés ben a, az egészségügyi applikációk piaca egyelőre nem olyan nagy, de lehet, hogy fel is, túl nagy a felhajtás körülete, de van már néhány struktúra, amely az Egyesült Államok, az amerikai cég, cégekre vonatkozik, de ez le, nem biztos, hogy a jövőben alkalmazható lesz. Azt szeretném hang, hangsúlyozni, amit a kollégám is elmondani, hogy ez egy új technológia, és a vonatkozó kérdése, ö, témákban már benne vannak a technológiában, az applikációban. El szeretném fel, erről szeretném feltenni kérdést, hogy akár az orvosi környezeten kívül vajon jelentős problémákat támasztani, de szeretném fejlődni a figyelmet arra a gondolatra, hogy mi történik az orvosi alkalmazáson kívül, amely a tudósokat és a hackereket nagyon negatív fényben, fénybe állítja. Nagyon sok applikáció, végtagpótlások kidolgozott applikáció, amit a gyerekeknek alakítottak ki, állampolgári kezdeményezésre jött létre, állampolgárok voltak az innovátorok. Nagyon fontos ezt tehát támogatni. Hogyha ebbe még bevonjuk az etikai kérdéseket is, feltetek egy kérdést arról, hogy hogyan lehet a költségeket megoldani. Erre több opció van Például meg kell célozni a KKV finanszírozást, biztonsági kérdéseket. Ez az európai szintű standardizáció is nagyon fontos. I, I cannot uh, really say because I don't know the, the exact. Um... Ennyit tudok mondani tehát a szabályozás centralizációjáról, központosításáról, de erre nyilvánvalóan szükség lesz, hiszen vannak olyan alkalmazások, amelyek rendkívül szorosan kapcsolódnak a biztonsági tényezőkhöz. ezekre mindenképpen oda kell figyelni. És végezetül nem tudom, hogy jól értettem-e a készségekre vonatkozó kérdést, talán a munkahelyek megszűnésére vonatkozott a kérdés. Tamburano úrral áttekintettük ezt a kérdést, és a fogorvosláshoz kapcsolódóan is. Az innováció kérdését is ebben a kontextusban kell vizsgálni, és az adott területen dolgozókat is be kell vonni e kérdések megválaszolásába, nem csak az akadémikusokat és a politikusokat. Érdemes elbeszélgetni az érintettekkel arról, hogy ezek a technológiák adott esetben mennyiben fogják őket helyettesíteni, nem csak szakszervezeti szinten, hanem az egyén szintjén is érdemes lenne bevonni az embereket ezen kérdések megtárgyalásába. EU-s szinten is van rengeteg eszközünk erre, és azt hiszem Európa a globális szintéren viszonylag vezető szerepet játszik abban, hogy mielőbb bevonjuk a jogszabályok megvitatásában a polgárokat azért, hogy olyan technológiákat alkalmazzunk, amelyek tényleg az európai polgárok és társadalmak igényeinek felelnek meg. Köszönöm szépen! Van-e még valakinek kérdése, kér -e még valaki szót? Úgy látom, hogy nem. Akkor nagyon szépen köszönjük a prezentációt, az előadást. Nagyon fontosnak tartom, hogy előre felé haladjunk, és nem maradjunk le a többiek mögött. Globális léptékben az Európai Unió számára ezek nagyon fontos kérdések, fontosnak tartjuk ezeknek a problémáknak a megoldását. Igen, mindig csak előre. Nagyon jó. Ah, a bizottság? Igen, persze, örömmel megadom a szót nekik is. Európai Bizottság. Csak egy megjegyzés vagy kérdés erejéig szólnék hozzá. A bio előtag, mint olyan, talán egy kicsit túlzó, vagy félrevezető lehet, mert ha tényleg bio, a bio előtagot használjuk, akkor itt elsősorban sokan sejtnyomtatásra gondolhatnak, és ezen a téren még nagyon gyerekcipőben járunk. Ez csak egy megjegyzés a részemről. De egyébként azt gondolom, hogy a jelentés nagyon átfogó, nagyon jónak tartom azt, csak szerettem volna hozzáfűzni ezt a megjegyzést az elhangzottakhoz. Köszönöm szépen, a reakciót halljuk most, a választ. Értem, hogy mire gondol, és az ilyen jellegű projekteknek van egyfajta története, múltja is. Rengeteg témát témával foglalkoztunk a tanulmányban. Azt a fajta bionyomtatást is megvizsgáltuk a STOL keretein belül, amelyre ön utalt. Nagyon messze menő alkalmazása lehet ennek a technológiának, de persze tehetünk különbséget a 3D-s nyomtatás orvosi felhasználása között, és más egyéb felhasználások között, tehát a bioelőtakot nem kell feltétlenül használnunk, és nyilvánvalóan hatalmas szabályozásbeli különbségek is vannak a különböző részterületek között, ahogy a kollégám is elmondta, úgyhogy támogatom azt, amit mondott. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Még egyszer köszönöm ennek. Uh, dear friends, let us go to the next item. Kedves barátaim, akkor térjünk át a napirendünk következő pontjára, 9-es napirendi pont és 10-es. A villamos energia belső piaca, egy átdolgozásról van szó, illetve a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályok szintén átdolgozás. A villamos energia, illetve a tiszta energiára vonatkozó csomag fontos részeit képezik ezek a dossziék. Krisjánis Kárins kolléga, a jelentéstevő, aki azt kérte tőlem, hogy tájékoztassam a kollégákat a nevében, ugyanis egy rövid tájékoztatót küldött a témákban. Néhány héttel ezelőtt került sor a harmadik és negyedik háromoldalú egyeztetésre. Az intézmények megvitatták a dinamikus ár szerződéseket, az összehasonlítást szolgáló eszközöket, az agregációt, az úgynevezett switchinget, az intelligens mérőórákat, az energetikai közösségeket, az árszabályozást, a kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztók helyzetét, az energiaszegénységet és az energia tárolást a DSO-k és TSO-k révén. Összességében véve nagyon jó előrelépés, nagyon nagy előrelépés történt, és született több kompromisszum is. Fontosabb kérdésekben, mint az árszabályozás és az energetikai szegénység még mindig nincs megállapodás. Ha valamiféle részletre lennének kíváncsiak, akkor nyugodtan felkereshetik a jelentéstevőt. Ami pedig a szabályozást a közös szabályokat illeti, az intézmények összességében megállapodtak a regionális együttműködésre vonatkozó szabályokat illetően. Az új entitás, amely létrejön e célból, a regionális koordinációs központ. Hatalmas vitát váltott ki korábban ez a kérdés, most sikerült megállapodni, és ez az, inti- és ez az egész a parlament mandátumán belül marad. Azt hiszem, jó döntés született a jövő szempontjából. A harmadik háromoldalú egyeztetés alkalmával az intézmények megkezdték a tárgyalást a kapacitás mechanizmusokról. A negyedik találkozó alkalmával folytatódott az egyeztetés. Jelentős előre lépés történt ezen témával kapcsolatosan, így remélhetőleg most már sikerül a legfőbb, legvitatottabb kérdésekre szűkíteni a következő egyeztetést, December 5-én lesz ez, este 18 órakor. És készen állunk arra, hogy akár december második felében, karácsony előtt is leüljünk a tárgyalóasztalhoz. A tanács és a parlament is készen áll erre, hogy megtartsuk a hatodik a három oldalú egyeztetést is, ha erre szükség van. Persze mindannyian szeretnénk lezárni a kérdéseket az ötödik egyeztetés alkalmával. Kérdezem, hogy a kollégáknak van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? Parancsoljon. Uh, thank you, Jersey. Uh... Köszönöm szépen, Jerzy. Csak annyit mondanék, hogy ez a rendkívül bonyolult csomagnak az utolsó része. Elég sok munka maradt decemberre, tartok tőle, hogy esetleg kifutunk az időből. És a második dolog, sok fájlon, dosszién dolgoztunk együtt. Nem szeretném, hogyha kimaradna az energiaszegénység a csomagból. Kulcsfontosságúnak tartom, hogy ezt a kérdést sikerüljen megfelelően megoldanunk. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Szerintem ez utóbbiról szó sincs, minden egyes fontos témáról egyeztetünk, és általában véve mindig kiemeljük az energiaszegénység ügyét, az Európai Parlament sokat foglalkozik, kiemelten foglalkozik ezzel a kérdéssel, senkit sem szabad magára hagyni ebben a kérdésben. Abban igaza van, hogy fogy az idő, ez volt az oka annak, hogy ma kellett szavaznunk, még akkor is, hogyha néhány kolléga számára az nem volt kifejezetten szerencsés időpont, de mindenképpen haladnunk kellett ezzel a dossziéval. A 11-es témával kapcsolatosan egyébként nagyon hasonló a helyzet a kockázatokra való felkészültség a villamos energia ágazatban. Ez a 11-es napi rendi pontunk. A jelentéstevőnk, Petersen kolléga is megküldte nekem az információkat. Nem, nem, tévedtem, mondja az elnök, az acer Petersen úr dossziéja, a felkészültség a villamos energia ágazatban Zanonato kollégának a témája, úgyhogy hál' Istennek velünk itt vagy, Flávio, tessék. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, valóban együtt éltük át ezt a kalandot. November 22-én a három fél megállapodásra jutott a javaslat szövegét illetően, ami a kockázatokra valahol felkészültség a villamosenergia ágazatban. A egy, egy szoros trilógus volt, különböző surladások is voltak, és feszültség is volt az elnökséggel, de végül is a parlamenti politikai irányvonalat támogatja a szöveg, ugyanakkor egy e, hosszabb időket, határidőket szab meg, ez az a kompromisszum, amiben belementünk, 30 hónapot a bevezetéshez, a különböző kockázatok elektrovillamosi ágazatban felmerülő kockázatok kiküszöbölésére. Úgy gondoljuk, hogy ennek ellenére a kompromisszum ellenére jó eredményt értük el, a tanács nem tudta átvinni a saját elképzelését, a regionális megközelítésről, és az elnökség nem tartotta meg az átszer, illetve az RCC-k, az RCC-knek a, a szűkítésére tett kísérleteket, illetve a különböző tervek megfogalmazására való szándékot. Tehát a szolidaritási elvet erősítettük meg, ez ennek a tartópillére, és ez megfelelő regionális értékelés és európai értékelése az ex ante, pozitívan értékeljük tehát ennek a csomagnak a különböző egyéb tárgyalásait is, ezzel a céllal a tanácssal kidolgoztunk egy határidőt, egy, egy tervet, egy dolgozó munkatervet a következő időkre, és köszönetet szeretnék mondani elnök úrunknak, a Búzek úrnak, aki jelentős segítséget nyújtott nekünk a tapasztalatai fényében, és az ő neve, az ő súlya nagyon sokat segített ahhoz, hogy át tudjunk lendülni ott, amikor elakadtunk. Köszönöm szépen! Flavio. It was a great... Köszönöm szépen, Flávio! Nagyon nagy siker volt ez, és hát nyilvánvalóan elsősorban a te sikered, hiszen a tárgyalások sikere nagyban múlt a te felkészültségeden, azt hiszem az Európai Bizottság is nagyon támogató volt, támogatott bennünket, és végén a, végül a tanács is nyitott volt az elképzeléseinkre, úgyhogy gratulálok először is Flávio Zanonato jelentéstevőnknek. Nagyon nagy sikert könyvelhettünk el, és köszönöm, hogy itt vagy, mert nagyon fontosnak tartottam, hogy szólj néhány szót mindannyiunkhoz erről a témáról. A tiszta energiacsomag, mint tudjuk, négy jogalkotási javaslatból áll. Az első részét sikerült a múlt hónapban teljesen lezárni, most a második résznél tartunk. Ehhez négy jogalkotási javaslat tartozik. Van-e valakinek kérdése Zanonátó kollégához? Úgy látom, nincs. Akkor hadd mondjam el, hogy a jogalkotási javaslat negyedik része az acerre vonatkozó javaslat, az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségéről van szó. Jelentéstevőnk Petersen úr, aki megküldte nekem az információkat, hogy azokat közöljem önökkel. Először is volt három három oldalú egyeztetés, sikerült fontos kérdéseket lezárni, ilyen az ACER információhoz való hozzáférése, valamint a szervezeti struktúrája az ügynökségnek. A következő trialógus december 11-én lesz Strasbourgban, remélhetőleg ez lesz az utolsó ilyen egyeztetés, és sikerül teljesen lezárni az összes nyitott kérdést. Vannak még fontos témák, amiket meg kell vitatnunk, például az acer döntéshozatali hatáskörei a regionális koordinációs központokat illetően is van némi ellenállás a tanácsban bizonyos tagállamok részéről nem igazán szeretnék ilyen hatáskörökkel felruházni az acert. Ezek a tárgyalások tehát nem zárulnak le várhatóan gyorsan, és nem is lesznek egyszerűek. Ezt gondolja legalábbis a jelentéstevőnk. A igazgató szerepe a szabályozók testületével szemben ezt a kérdést illetően a parlament világos álláspontot képvisel, erős, független igazgatót szeretnénk, aki a lehető legnagyobb mértékben független és biztosítani tudja az ügynökség megfelelő működését. Ez is nagyon nehéz téma egyes tagállamok esetében, és a jelentéstevőnk úgy gondolja, hogy a dosszié nagyon fontos, ami az európai villamos energiapiac jövőjét illeti. Még sokat teendőnk, így gondolja jelentéstevőnk. Meg kell vitatnunk még e- sok fontos kérdést, ezeket említettem az imént. Mégis reménykedünk abban, hogy a három oldalú egyeztetés Strasbourgban december 11-én le- lezárul. Van-e valakinek mondandója, kedves kollégák? Négy jogalkotási javaslat van előttünk, ezeket decemberben még jó lenne lezárni. Jó lenne, hogyha a tárgyalások nem nyúlnának át a román soros Tessék, kolléga, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Az ASZER árnyék előadója vagyok, és egy kérdésem van önhöz. Az ön tapasztalata alapján az acer szabályozás a energiapiaci tárgyalásokon múlik, és hogyha azok kudarcot vallanak, és évvégéig nem tárgyalják le, akkor ön mire számít, hogyan lehet folytatni az acer tárgyalásokat, hiszen nem tudjuk, hogy milyen különféle forgatókönyvek jönnek létre, és mi történik akkor, hogyha e, ez a piaci szabályozás kudarcot val. Köszönöm szépen, elnök, önnek teljesen igaza van. Attól függ, hogy hogy mit hagyunk a legutolsó három oldalú, oldalú tárgyalásra, például december 19-20-ára, lehet, hogy még az is lehetséges, hogy az acer tárgyalásokat december 11-én lezárjuk, de ha nem, akkor még egyszer össze kell ülni, például december 21-én. Teljesen nyitott, nyitott vagyok a beszámolók a tanácsnak és a bizottságnak is, az ITRE bizottság nevében, és remélem, hogy az előadó is felkészül rá. Krisztián feltétlenül jön, és remélem, hogy Szent kollega is részt, részt vesz ezen 19-én, 18-án vagy a 20-án. Az egy választókeleti hét, de az azt jelenti, hogy attól még tudunk cselekedni, nem, nem szabadságon vagyunk parlamenti képviselőként, az osztrák elnökségen múlik, hogy hajlandók-e karácsony előtt négy nappal még idejönni. Nekem ez a legfontosabb feladat, hogy decemberben ezt lezárjuk. És találkoztam a román elnökség és az osztrák elnökség képviselőivel is. Persze jobb lenne a román elnökség szempont szemszögéből is, hiszen nekik nagyon, így is nagyon sok feladatuk van, például költségvetés jellegűek a következő hét évre. Ez vár a román elnökségre. Ebből a szempontból tehát nagyon fontos lenne a tiszta energia csomagot decemberben lezárni, egyetértek. Az acerre nem könnyű előrelépni, az, elekti, az elekt, energiapiaci szabályozók nélkül. Köszönöm kér -e még valaki szót? Nem látok jelentkezőt. Kiberbiztonsági ügynökségről szóló jogszabályt egy órával ezelőtt megbeszéltük, 13-as napi rendi pont, nem tettek föl kérdést, most pedig Miroslav Poche jelentés tervezete következik. az energiahatékonyságról szóló Európai Parlament és Tanácsi irányelvnek eh, a Brexit miatti kiigazítása. Tehát ez egy sajnálatosan szokatlan eset. Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, Miroslav Pohe volt az előadónk, és az Európai Bizottság november 13-án elfogadta a jelenlegi javaslatot az energiahatékonysági e, irányelvről, amely az, egy, az Egyesült Királyságok kilépése miatt módosul. Ez emiatt technikailag kell egyes tételeket kiigazítani az Európai Unió energiafogyasztását illetően, hogy azt tükrözze a 27 tagállam, a 28 helyett a 27 tagállam álláspontját. Az idő szorít, és mindenképpen le kell zárnunk a jogszabályi eljárást 2019. március 30-a előtt, akkor, amikor az e- Egyesült Királyság már nem lesz tagja az Európai Uniónak. Ezért az ITRE bizottság úgy döntött, hogy felgyorsítja az eljárást, és ezért van nagyon rövid időnk erre az ügyre, és erre a javaslatra, illetve a jelentés tervezetre. Miroslav Pohe, ha jól tudom, megkérte Tereza Griffin asszonyt, hogy mutassa be ezt a tervezetet, az, hogy a szó. Köszönöm, Jerzsi. Pont én kaptam ezt a feladatot. Jerzsi, tudom, hogy azt szeretné, hogy ma itt maradnánk, és a tárgyalások még nincsenek lezárva. A szavazás az én születésnapon lesz, remélem, hogy nekem boldog születésnapom lesz. Először is elnézést kérek Miroslav nevében, aki nem tudott ma eljönni. Röviden szeretném bemutatni a javaslatet az Európai Parlament és a Tanács döntésére az Európai Hatékonysági Csomagról. Hogyha az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, az energiahatékonysági irányelv 8 eh, olyan eh, irányelv egyik lesz, amelyeket technikailag kell átalakítani, az európai elkö, elkötelezettségeket számítjuk ki az energiahatékonyságban. Az Európai Parlament a tanácsal együtt múlt hónapban elfogadott egy álláspontot, az, amelyben az 32,5%-kal csökkenti az energiafogyasztást. Az európai 28 tagállam energiafogyasztása az előírt szintet nem, nem, nem haladhatja meg 2030-ra. Hogyha levonjuk a brit fogyasztást, a számok 1137 MPA primary fognak megfelelni. Az előadó azt javasolja, hogy öt technikai módosítást alkalmazzunk. E két célkitűzést kell felismerni, a 35,5%-os csökkentés érdekében, és hogy létrehozza a kapcsolatot a meglévő jogszabályokkal. Az utolsó technikai módosítás pedig a hatályba lépést érinti, hogyha ez nem történik meg 2019. március 29-ére, amikor is az Egyesült Királyság kilép az EU-ból, e-, e ezt a döntést a parlament és a tanács hozza meg, és arra számítunk, hogy ez mentesen fog zajlik. A tanács jelentette, hogy részére ez nem lesz probléma. Reméljük, hogy ez a jogszabály nem, le, nem lesz szükség. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Kedves kollega, nagyon szokatlan a helyzet hogy önt kértük, hogy mutassa be mindannyiunknak ezt a jelentést. Nagyon jól tudjuk, ismerjük az ön álláspontját, és a általános véleményét a Európai Unióban és az Egyesült Királyság között zajló helyzetről, de hát tisztelnünk kell a demokratikus döntéseket. De köszönjük azért az előadást, Miroslav Poche nevében egyetemi volt. Azt kérdezem, hogy a bizottságnak van-e véleménye az elhangzottakról. Hodson úr az Európai Bizottságtól kérem szépen, hogy véleményezze az előadást, amelyet Griffin asszony tartott. Köszönöm, elnök úr! folytatódik az irónia, én nyilatkozok. Három dolgot szeretnénk elmondani. Köszönjük az Európai Parlamentnek és a, és a tanácsnak, hogy ilyen gyorsan dolgozták fel ezt a technikai dossziét. Tartalmához nincs mit hozzátennem. Teljesen egyetértünk azzal, ami elhangzott és látjuk az értelmét a technikai módosításnak, különösen az ötödiknek, amely a hatályba lépést e, módosítja, amely a jelenlegi körülmények között észszerű volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is, mondja az elnök. Kérdésem van. Tereza, mondana néhány szót Miroslav nevében? Csak annyit, hogy azt szeretnék elérni, hogy minden lehetőségre felkészülünk, és felelősség, és komolyan veszük a feladatainkat. Nagyon örültünk a 32,5%-os célkitűzésnek, lehetett volna magasabb is, mi 40%-ot szerettünk volna elérni, de 32,5% az nagyon jó győzelem volt, és megint csak azt mutatja, hogy Jerzsi, a te vezetésed alatt az ITRE együttműködése különféleben a különféle politikai pártok összeálltak, és egyetértésre jutottak az állampolgárok érdekében, és ez az Európai Parlament szépsége is, ezért az Egyesült Királyságnak mindenképpen eh, tag, tagnak kell, kell, kell maradnia. Tereza, ahogy legtöbbször most is egyetértek, és azzal zárom, hogy tájékoztatom a tagokat, hogy módosítások benyújtásának határideje december 5-e idén, ebben az évben, és utána a szakbizottságban január 14-én szavazunk erről, a plenárison pedig e, egy későbbi időpontban. Köszönöm szépen, Tereza, az előadást és a részvételt. Nagyon fontos e, volt ez a jelentés mindannyiunk számára. Mondhatnám még azt, hogy Ez a jelentés felesleges, de nem tehetünk mást. El kell végeznünk a feladatunkat, és jobbá kell hagynunk, és mindenre fel kell készülnünk március végére. Köszönöm szépen tehát még egy. Kedves barátaim, az egyéb kérdések teki, napi rendi pontja ö, alatt hadd mondjam el, hogy ö, néhány perc múlva 20-30 perc múlva karácsonyi fogadásunk lesz, ahol megbeszélhetünk még egyes kérdéseket, és az 6.15-kor kezdődik, 6.30-kor, bocsánat, pontosabban. Két biztos jön el hozzánk, hogy egyes kérdéseket megbeszéljünk, és hogy egy 20-30 perces fogadáson részt vegyenek a Jan épületben, a harmadik emeletben, harmadik emeleten, az étteremben eh, rendezzük meg, nagyon kényelmes helyen. Szeretettel meghívok tehát mindenkit 6 óra 15-kor, fél óra múlva, de legkésőbb 6.30-kor, Pohe jelent, úr jelentésevel kapcsolatban kollégák önöké a szó parancsoljanak. Elnézést kérek, mert a Transzakbizottságban kellett lennem a brexit kapcsolatos munka miatt. Ott kellett a frakcióm véleményét a szakbizottság elé tárni. Ami az energiahatékonysági irányelvet illeti, illetve ami Nagy-Britannia szerepét illeti egy esetleges no deal esetén. Arra szeretném kérni az érintetteket, hogy az egésznek számoljunk utána, végezzük el a számadást, és legyen mentes az egész politikai értékelésektől, hiszen nem lehet az, hogy a Brexittel bizonyos tagállamokra még nagyobb terheket hárítunk az energia takarékosság területén. Minden, ami plusz teher, az már politikai értékítéletet is hordozna, ezt el kell kerülnünk. Frakcióként erre nagyon oda fogunk figyelni. Oda fogunk figyelni arra, hogy megmaradjunk a megállapodásoknál, maradjunk a régi céloknál, és hogy a tagállamok közötti teher, teher megosztás is maradjon a régiben, és hogy a Brexit miatt ne háruljon nagyobb teher egyes tagállamokra. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, kedves kolléga, a megjegyzését. Ezt is figyelembe veszük, és nagyon fontos, hogy ön is itt legyen köztünk. Nyilván nagyon sok ülés zajlik egyszerre, időnként nem tudunk jelen lenni a, meg, a megfelelő pillanatokban az ITRE szakbizottság ülésén, de köszönöm a megjegyzését. Ha más nem kér szót a témában, akkor tájékoztatom önöket, hogy következő ülésünket január 14-én tartjuk, Strasbourgban reggel 9 órakor, tehát jövő héten tehát nem ülünk össze Strasbourgban, ám ülést kell tartanunk január közepén, január 14-én, mert rendkívül fontos, hogy folytassuk a szakbizottsági döntéseket, nagyon kevés az időnk, hiszen nem sokára vége a mandátumunknak. 6 óra 30-kor, tehát kérem jelenjenek meg rövid fogadásunkon, és élvezzük az életet fél órán keresztül. Legjobbakat kívánom, köszönöm szépen!